Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, <clears throat> kellemes délutánt kívánok önöknek. Szerintem kezdjük meg a délutáni munkát. Mégpedig egy meghallgatás következik. A kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban szereplő szociális és környezetvédelmi rendelkezések végrehajtásáról. Valóban nagyon aktuális a téma, hiszen a mostani jogalkotási periódusnak a végén vagyunk, ennél is jobban üdvözöljük ezt. Nos, a Corley megállapodás kapcsán ugye sikerült elérni, hogy a fenntartható, fenntartható fejlődési fejezetekbe, e, ezek bekerüljenek az uniós szerződésekbe. Vannak explicit szabályok, a munkaügy és a környezeti védelmi standardekről. Azonban a Cornelius az összesítette a fenntartható fejlődésre szóló, fejlődésről szóló fejezetben. Ez most immár az unió számára egy bevett szakpolitika lett, például Kolumbiával, Perúval, <clears throat> már bekerült a következő, azaz bekerült a meglevő megállapodásokba, reméljük, hogy benne is marad. Igaz, hogy egy kicsit késésben vagyunk az USA-hoz képest, mert ők a munkaügyi standardek terén elő, előttünk jártak. és nálunk a végrehajtási mechanizmusok viszonylag, hát nagyon gyengének mondhatók. Mert hogyha például a Koriót nézzük, illetve Kolumbiát és Perut, ott van egy szakértőkből álló panel, amelyek esetleg felmérik a helyzetet, és hogyha megszegik a vonatkozó munkaügyi vagy környezetvédelmi sztenderdeket, és akkor a szakértők elő hozakodnak egy ajánlással, nem kötelező hatályú döntéssel. Ezután az érintett feleknek be kell nyújtani egy úti tervet, hogy mi is történik, hogyha az érintett fél nem tartja be az ajánlásokat. A mi esetünkben nincs végrehajtó mechanizmus. Tehát nem tudjuk kényszeríteni a harmadik országokat, hogy a felvállalt kötelezettségeiknek tegyenek is eleget. Ennél is fontosabb, hogy egyúttal tárgyalásokban vagyunk. Olyan országokkal, mint Kanada és az USA, amelyek átmeneti jelleggel magasabb szintű, erősebb végrehajtási mechanizmusokkal rendelkeznek, e, tehát e, ítéleteket, határozatokat hoznak és szankciókat, e, főleg pénzügyi szankciókat, illetve korlátoznak bizonyos kereskedelmi tevékenységet. A kanadai fejezet még nincs befejezve, és ennek meg lehet a maga oka, mert elképzelhető, hogy felkérnek majd bennünket, hogy reagáljunk a kanadai kérésre, hogy nevezetesen mi fogadjuk el a kanadai munkaügyi és környezeti sztenderdeket. Egyébként ugyanez bekövetkezhet az USA vonatkozásában is, mert ők keményebb hozzáállást tanúsítottak a munkaügyi sztenderdek vonatkozásában, főleg a végrehajtási mechanizmusok tekintetében. Másrészt viszont <clears throat> foglalkoznunk kell azzal is, hogy ellenőrizzük, hogy ezt a bizonyos fejezetet a gyakorlatba is átültetik-e. Be beszélnünk kell arról, hogy netán szükség van-e jelentéstételi kötelezettségre a bizottság részéről vannak kapcsolódó szervek, akiket érint a dolog, a polgári társadalom, a érdekképviseleti testületek, ő nekik meg kellene figyelniük a fenntartató fejlődésről szóló fejezet rendelkezéseit. Korea esetében van egy egy együttes politikai testület, hogy a, e, arra azt vizsgálják, hogy a munkaügyi és e, környezeti e, standardek bekerültek-e a rendelkezésekbe. Koreánál, Kolumbiában és Peruban az van, hogy egy ilyen civil részvevőkből álló szervezet alakult, és erről valójában nem tudunk sokat. Ez a mostani meghallgatás tehát arra ad nagyon jó lehetőséget, hogy tehát, hogy megvizsgáljuk, hogy mi is a jelenlegi helyzet a standardekkel, mennyire kötelező ható, hatályúak ezek, miféle végrehajtási mechanizmusok vannak. Itt alkalmunk van arra, hogy szakértőkkel cseréljünk eszmét. Ez fog következni, tehát kapunk egy helyzeti tájékoztatást, és beszélünk arról, hogy mi javítani, volna, javítani való volna a munka ügyi és környezeti sztenderdek területén. Nos, tehát itt van ez a bizonyos panel, az ILO-tól érkezett az egyik képviselő, Franz Ebert az egyik felszólalónk, Rafael Pils, és fel is kérem őket tisztelettel. Van problém, van-e probléma, kérdezi az elnök. Oké. Okay. Megoldódott a technikai probléma, mondja az elnök. Franz Ebert és Rafael Gilles urakat kérném. És eh, üdvözlöm Önöket, megláttam, hogy hol foglaltak helyet. Ugye egy prezentációval készültek erre a mai délutánra. Még a kivetítőn nem jelent meg a kép. Köszönöm, megadom a szót, és 15 perc áll a rendelkezésükre. Elnök úr, köszönjük szépen, és köszönjük külön a lehetőséget, hogy prezentálhatjuk a bizottságnak a tevékenységét a következő 15 percben Pilsz kollégámmal együtt. A kutatásoknak bizonyos eredményeket szeretnénk bemutatni. Ez a két oldalú kereskedelmi megállapodásokban szereplő szociális és környezetvédelmi aspektusokról szól. Két pontot hangsúlyoznánk. Egyrészt adunk egy áttekintést a normatív aspektusokról, másodrészt pedig bizonyos gondolatokat szeretnénk elmondani arról, hogy e tekintetben hogyan léphetünk előre. Ezt a prezent prezentációt némi képanyaggal is kiegészítettük, de csak azért, hogy spóroljunk az idővel, megpróbálok ezekkel takarékosan bánni. Vannak né kulcsfontosságú üzenetek, amelyeket ki kell emelnünk. Először is általánosságban, hogyha megnézzük a kereskedelmi szerződések fejlődését az utóbbi két évtizedben, azt láttuk, hogy gyorsan terjedtek azok a típusú szerződések, amelyben vannak szociális és környezetvédelmi rendelkezések. Különféle szereplők, az USA, Kanada és az EU is természetesen, EFTA, Új-Zéland és a déli országok. Ezek voltak azok, ahol megfigyelhetők az újdonságok, ezek az új elemek. Um, yeah, I'm, I'm looking forward for this slide to show up because we have a Várom, hogy megjelenjen az a bizonyos ábra, amelyik egy grafikonon ábrázolja, hogy a, a munkajogi e, kitételek száma mennyire növekedett meg. 1995-ben csak négy ilyen szerződés volt, utána aztán 21-re emelkedett, és 2005-ben volt ez, és 2013-ban majdnem 60 ilyen szerződésről tudunk, ez globálisan értendő. Természetesen a kereskedelmi megállapodások mindenféle típusba sorolhatók, e területen is, az idővel való takarékosság miatt csak néhány kulcs fontosságú tulajdonságot mutatnék meg adva vannak az EU szerződések, ezeket ismerik, a másik pedig az a típus, amelyet az USA-ban és Kanadában alkalmaznak. Itt az épületben ugye tudják, hogy a kötelezettségvállalásokban a fő különbség abban van, hogy az EU leginkább az ILO egyezményekre hivatkozik a normatív elvárások kapcsán. Az US-ben és Kanadában ezzel szemben a kereskedelmi megállapodások az ILO 1998. évi nyilatkozatára hivatkoznak. Ez tartalmazza a munkahelyen számba vehető jogok felsorolását. Általánosságban mindkét rendelkezés tartalmaz olyan klauzulákat, hogy be kell tartani a minimális munkaügyi sztenderdeket, be kell tartani a nemzetközi munkajogot, nem szabad csökkenteni nemzetszinten a munkavédelmet, csak azért, hogy ezzel ösztönözzék a kereskedelmet és a beruházásokat. Um, the crucial um, difference, of course, normatív szempontból a kulcsfontosságú dolog, amint az elnök úr is mondta, a a monitorozás, a megfigyelés és a vitarendezés területén tapasztalható. A kereskedelmi szerződések rendelkeznek ezekkel a kitételékkel, bár a rendelkezések benne vannak a szövegben, de nincsenek szankcionálva, illetve ha mégis, akkor a szankciók hatája és természete korlátozott. Az USA-Kanada kereskedelmi megállapodásokban szankcionáló a vitarendezési megoldás, tehát a rendelkezések be nem tartása pénzbírsága sújtható, Ugyanakkor van egy eh, panasz, panaszos eljárás is, ahol a civil társadalom résztvevői a nemzeti eh, kapcsolattartó pontokon keresztül panasszal élhetnek ezen megállapodások kapcsán. Van empirikus bizonyíték, most nézzük meg, hogy a klauzuláknak milyen hatásai vannak. Az első eh, üzenet az, hogy a panaszos eljárás és a szankcionálási eljárás viszonylag kevert képet mutat. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy gyakorlatilag nagyon ritka a bizonyíték, tehát a panaszoknak kevesebb, mint a negyede eh, azon, eh, azon szerződések esetében, amelyek eh, rendelkeznek ilyen klauzulákkal, tehát USA és Kanada, ezeknek csak a negyed részét aktiválták. However, ezzel együtt vannak bizonyos hatások, mert igaz, hogy a panaszok nem jutottak el a szankcionálás stádiumába, de azért vannak bizonyos szankciók. Körülbelül 40 panaszról tudunk, az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás munkaügyi oldalánál a, kora, a korai szakaszban benyújtott panaszok segítettek a későbbi időszakban, például segítettek elismerni a független mexikói szakszervezeteket, aztán a, a bevándorlók jogaiban, jogainak elismerésében az USA-ban nagyon szívesen belemegyek a részletekbe, hogyha kérdések merülnének fel. Láttunk egyébként indirekt következményeket is, amelyek bizonyos idő elteltével lépnek csak működésben. Például az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, ugye az transnacionális munkaügyi koalícióknak a munkáját dicséri, az USA-ból és a Mexikóból is Együtt kellett működni az érintett feleknek, hogy egyrészt a panaszok benyújthatók legyenek, másrészt pedig orvosolhatók legyenek. Ehhez hozzátennék még egy viszonylag frissebb panaszt Guatemalában a közép-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás alatt eh, nyújtottak be panaszt, ezt ratifikálta az USA, eh, és még néhány másik ország, ideértve Dominikát is. Ezt a panaszt eh, elvitték a vitarendezés stádiumába, ez az USA-ban landolt, és ott elírták, hogy létre kell hozni egy panelt, ott gyakorlatilag abban maradtak, hogy egy munkaügyi végrehajtási tervet kell kidolgozni. Ennek az volt a célja, hogy az adott panelnek kelljen döntést hozni az adott esetben. Pillanatnyilag várakozunk, meg kell néznünk, hogy ez hogyan végződik, de hogyha ez sikeresen zajlik le, akkor ennek hatásai lesznek például a munkajogok védelme tekintetében Guatemalában. A kutatás pluszban még azt is kimutatta, hogy vannak ugye munkaügyi rendelkezések, amelyek legalább annyira fontosak, mint maga a a panaszos eljárás és a vitarendezés. A ratifikációt megelőző hatásoknál azt látjuk, hogy a bizonyítékaink döntően az USA-ra korlátozódnak, és az USA kongresszusa előtt vannak ugyan ügyek. Ebben előírták, hogy a a, a szerződés másik részes fele hajtson végre különféle változtatásokat a nemzeti jogban, még mielőtt az amerikai kongresszus elfogadná ezt a fajta megállapodást, és az hatályba léphetne. E, ehhez e, nagyon fontos az a bizonyos úti terv, amelyet elfogadtak többek között a kolumbiai és perui megállapodás kapcsán nagyon kemény jogalkotási változtatásokat látok itt. A biztos, bizonyítékok azt mutatják, hogy a kereskedelmi megállapodások Bahreinben és Ománban jelentős mértékben mutatják az a ratifikációs ratifikációt megelőző hatásokat az USA-ban ennek ugyancsak volt hatása Panamánál és Perunál, Kolumbiában pedig egy átfogó cselekvési tervet dolgoztak ki az USA-val, annak érdekében, hogy a kongresszus ténylegesen elfogadja majd ezt a bizonyos meg, megállapodást. Az együttműködési mechanizmusokról röviden. Ez a kereskedelmi szereplőktől függően széles határok között mozog. Az USA és kanadai szabadkereskedelmi megállapodásról beszélnénk, mert azt hiszem, hogy ezt kevésbé ismerik itt. Ebből az derül ki, hogy a munkajogi megállapodások visszahatottak a kereskedelmi felek munkaügyi sztenderdjeire együttműködés, az együttműködés fokozódott, és ez visszatükröződött a szabadkereskedelmi megállapodásban. A közép-amerikai országokban láthatjuk ezt, ott a munkaügyi intézmények modernizációja lett az eredmény, illetve jobban bevonták a civil társadalmat. Ha már ezt elmondtam, látjuk, hogy milyen bizonyítékok vannak, és milyen hatásokat tapasztalunk Ennél a pontnál átadnám a szót kollégámnak, Rafael Pilsnek. Hans Evert. Um, I would like to build further on... Köszönöm szépen. Szeretnék az előző előadásra építeni, és néhány uh, kutatási kihívásról beszélni, illetve a politikai ajánlások megfogalmazásáról. Az egyik világos elem az, hogy a munkavédelmi követelményekre vonatkozó cikkek beiktatása mellett a végrehajtás is rendkívül fontos, különösen ennek mechanizmusai, amelyekről persze már volt szó, de szeretnék részletesebben is belemenni ezekbe, és bizonyos innovatív gyakorlatokra is utalnék etéren. Az egyik legnagyobb kihívás az átfogóbb és integrált implementációs stratégiák bevezetése, amelyek összefogják a különböző eh, dimenziókat, illetve eh, munkaügyi, eh, amelyek a különböző munkaügyi hivatkozásokat összefogják. Ez tulajdonképpen egy munkaügyi fejlesztési terv, amelyhez hozzátartoznak a különböző úti tervek, programok, Fontos, hogy itt mérhető és időzített e, dolgokról beszéljünk. Fontos, hogy monitoring e, keret e, kereteken belül gondolkodjunk, és megfelelő intézményes keretekre van szükség. Fontos a nem állami szereplők bevonása a folyamatok figyelésében. Fontos a technikai, műszaki jellegű, technikai jellegű együttműködés is az átfogó munkaügyi fejlesztési tervek végrehajtása során, akár úgy is, hogy egyre inkább kötelező jellegűek legyenek a rendelkezések. a meglévő fenntarthatósági követelmények részben ex ante, részben ex post jelleggel, ezek ugyancsak integrálhatóak ebbe az átfogóbb keretbe. Ezzel eljutunk a második elemhez, ami ugye nem állami tényezőkre vonatkozik a civil társadalomra. Úgy gondolom, hogy ez felemel inkább az EU megközelítésének teljesen okkal. A szakirodalom azt mondja, hogy a e, civil társadalom képviselői nagyon fontos szerepet játszanak különböző stációkban, e, a tárgyalásoktól kezdve egészen e, ezeknek a foglalkoztatási intézkedési terveknek a végrehajtásáig. Fontos ez már a tárgyalási mandátum meghatározásakor, ugye a nem kormányzati szervek kezdeményező szerepe is fontos, részt vesznek négy a monitoringban, a technikai együttműködésben, és akkor korábban említett Kraftannal és ez így működött. Tehát a civil társadalom az úgynevezett nem állami tényezők szerepe dokumentált. Az egyik nagy kihívás e tárgyban az ugye a közös egyeztető bizottság létrehozása Karifórummal eh, a, a Dél-Korea esetében is van egy ilyen hatóság vagy szervezet, amely a civil társadalomnak egy egészen eh, komplex fogalmát eh, alkalmazza, amit aminek alapján nem teljesen egyértelmű, hogy a civilek bevonása pontosan milyen módon kell megvalósuljon. Van egy ilyen megfontolás, amelyet talán kérdésként lehet megfogalmazni. A pozitív ösztönzők, például a GSP mechanizmus, vagy az USA-Kambodzsa példa, ahol világosan összekapcsolható a foglalkoztatási körülmények javulása, a kereskedelmi lehetőségek kilátásba helyezésével. Ezeket az ösztözőket nem föltétlenül további eh, piaci hozzáféréssel lehet megoldani, lehet ez a fejlesztési együttműködés költségvetésének növelése, ez a pozitív ösztönző, vagy lehet más eh, programok indítása. Eh, ezek mind pozitív ösztözőként hathatnak, vagy használhatóak. Van egy további elem, amelyre szeretnénk a jövőben vizsgálni bár tisztában vagyunk azzal, hogy államok közötti megalapodásokról van szó, az a magánszektor helyzete. Vannak jó példák, vannak intelligens ö, ö, rendszerek, amelyek figyelik, hogy egyes cégeknél, vállalatoknál milyen szinten valósul meg a munkaügyi normák végrehajtása de természetesen vannak olyan fogalmak, mint a vállalati a társadalmi felelősségvállalás, ugye a corporate eh, social responsibility, CSR. Összefoglalásképpen szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vélemény szerint egy olyan pillanatban élünk, ami igazi lehetőséget ad arra, hogy a globális koherenciát javítsuk – a munkaügyi rendelkezések eh, vonatkozásában világszerte. Eh, az EU és a Kanada, illetve az EU és az USA közötti eh, folyamatok erre lehetőséget adnak a különböző tradíciók összeillesztésére, és hát azt is tudjuk, hogy itt a három nagy szereplővel van dolgunk ebben az ügyben, fontos ezt is figyelembe venni. Másrészt a beruházási politika terén, amely ugye most van a kialakítás alatt eu szinten, de egyúttal megvannak tagállami szinten is a két oldalú beruházási programok, megállapodások. Itt is keressük a módját, hogy hogy lehet koherenciát teremteni ezen gazdasági megállapodásokban Végül kitérnék az ILO potenciális funkciójára vagy szerepére. Többen beszélnek arról, hogy az ILO hogy vett részt az egyeztetésekben, a vitarendezésben, a monitoringban, hogy nyújthat technikai együttműködési programokban támogatást, a ratifikálás előtti feltételek meghatározásában. Tehát fontos eh, az egyre magasabb szintű koherenciára törekedni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kiváló eh, vitaindító volt ez. Következőkben az OECD részéről. Catherine Garden fog szót kapni. Hol van? Ott van. Remek. Okay, thank you for coming. Um... Köszönöm, hogy eljött. Öné a szó 15 percben. Köszönöm szépen. Catherine Gordon vagyok, az OECD beruházási eh, részlegéről. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk ma, és eh, az Európai Parlament nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó szakbizottság előtt megszólalhatunk. Az OECD eh, dialógusa e témában 44 különböző joghatósággal foglal magába, többek között az Európai Bizottságot befektetés, a befektetés szabadságra vonatkozó kerekasztalokat szerveztünk, amelyek keretében analitikai és statisztikai tanulmányokat végeztünk, így nagyon örülünk ma, hogy itt lehetünk, hogy ezek ennek tanulságait, meglátásainkat felkínálhassuk a szakbizottság számára, hogy a társadalmi és környezetvédelmi elvárásokat hogy lehet beépíteni a gazdasági megalapodásokba. Három fő kérdésről szeretnék beszélni. Az első kérdés az, hogy a befektetések vonatkozó megállapodások e, összeegyeztethetőek a helyes gazdasági környezetvédelmi politikai alkotással. A második kérdés, hogy hogyan e, tudnak a, tudják a befektetési megállapodások e, <clears throat> ezeket az elvárásokat megvalósítani, érvényre jutatni, és ez hogy illeszkedik bele az Európai Uniós szabályozásba. Harmadrészt pedig, hogy lehet egy jó és eredményes interfészt közvetítő felületet kidolgozni a közpolitikák felé, különösen a környezetvédelmi és területen. Nos, első kérdésre térve. A rövid válasz az első kérdésre az, hogy igen, a beruházási megállapodások, befektetési megalapodások akár részes ezeknek az EU, akár nem, néhány alapelvet ö, testesítenek meg. Az EU ö, adatlapok a hivatkozva itt, hogy a diszkrimináció elleni védelmet tartalmazzák, Eh, a megfelelő kompenzálás nélküli kisajátítás tilalmát, illetve a nem méltányos és eh, nem arányos bánásmód tilalmát. Eh, ezek alapvető elvek ahhoz, hogy helyes közpolitikai kormányzás megvalósuljon a közférában, ideértve természetesen a környezetvedelmi és a munkahogyi szabályozás terepét is. Annak érdekében, hogy ezt hangsúlyozni tudjam, kitérnék arra, hogy mennyire visszhangozzák ezeket eh, a követelményeket. Ugye például az Egyetemes jogok nyilatkozatának különböző cikkei, a hetes cikk például azt mondja, hogy minden ember diszkrimináció nélkül jogos azonos védelemre a törvény előtt, és védelemre a diszkriminációval szemben. A nyolcas cikk ígéretet tesz arra, azt mondja, hogy mindenkinek joga van eh, érdemi jogorvoslatra a jogaik sérülése esetén. A 17-es cikk arról beszél, hogy mindenkinek joga van a magántulajdonra, és joga van ahhoz, hogy a magántulajdonától önkényesen ne fosszák meg. Ezt az Emberi Jogok Egyetemes sinatkozata fogalmazza meg, ugyanazok a terveket határozzák meg ezek a cikkek, mint eh, amelyeket ezzel felsoroltam. Másrészt az APEC, az APEC, az OECD, a valuta alap és egyéb szervezetek által meghatározott e, alapelvek ugyanezeket az elveket tükrözik, és ugyanígy az a céljuk, hogy a közeljárások mind a kormányzati, mind az igazságszolgáltatási szférában megfeleljenek ezeknek az, a, az elveknek. Ugye a probléma ezekkel a megállapodásokkal nem az, hogy a felek milyen kötelezettségeket vállalnak. Az igazi kihívás az abban van, hogy hogyan tudnak olyan politikai rendszereket felépíteni az érintettek, amelyek ezeket az elveket valóra váltják a hétköznapi életben, az érintettek hétköznapi életében, ideértve a vállalkozásokat is. Ezért arra bátorítanám e, ezt a e, csoportot, hogy pontosan arra figyeljenek, hogy ebbe ezekbe a szélesebb politikai keretekbe hogyan illeszthetőek bele e, ezek a teljesen gyakorlatilag hétköznapi ügyek. Második kérdés, hogyan kezelik a környezetvédelmi aggályokat ezek a megállapodások? Az OECD titkársága fölmérést végzett 1700 megállapodást átvizsgálva, és megnézte, hogy ezek hogy kezelik a környezetvédelmi aggályokat Nos, a következő eredményekre jutottunk. Először is általános jellemzője ezeknek az megállapodásoknak 54 54 joghatósági területen az az, hogy hallgatni arany, hiszen a szerződéseknek kevesebb, mint 7-7-es százaléka mond bármit is a környezetvédelemről mind a mai napig. Nagyon sok olyan megállapodás van között, ezek között, amelyek egy része ugye régi típusú európai eh, megállapodás. Például a francia megállapodások egyike sem beszél eh, környezetvédelemről, Németország részéről egy, a brit eh, szerződések közül megint csak egy sem. A 1700 mintából az 1984-es Szingapur-Kína megalapodás az, ami tartalmaz ilyen körülményeket érdekes módon. Nagyon fura, hogy az FTA gyakorlata, FTA-k gyakorlata nagyon eltérőtől. Itt mindegyik minta tartalmazott valamiféle utalást a környezetvédelmi aggályokra. Általában ezeknek a rendelkezésnek az a célja a szabadkereskedelmi rendek, megalapodásokon belül, hogy a környezetvédelmi és a szociális követelményeket hogy lehet beépíteni a végrehajtás szélesebb kereteibe, tehát a nemzetközi jog kereteibe például. Itt vannak ugye hivatkozások a preambulumok között, vannak hivatkozások a különböző mellékmegállapodásokról lehet szó, tehát azt kellene megfogalmazom tulajdonképpen, hogy látjuk, hogy az Európai Unió nagyon nagy erőfeszítéseket tesz ezen a területen, például a mai meghallgatáson keresztül is. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy eh, ahogy egyre inkább eh, bevonjuk a környezetvédelmi társadalmi megfontásokat ezekben a megállapodásokban, ezzel tulajdonképpen a megállapodások kultúráját is óriási lépése előre viszik hiszen ezeket összefésüljük annak érdekében, hogy olyan szabadkereskedő megállapodásokra hajozó összehangolt nyelvezetet használjunk a megállapodásokban, amely egy egységesebb rendszert teremt. Úgy gondolom, óvatosan kell eljárni mindenképpen, de nagyon, nagyon nagy mértékben gratulálnom kell ehhez a folyamathoz tulajdonképpen. Nagyon sokan akik itt ebben a teremben részt vettek ilyen munkában, de amikor rátérek a harmadik kérdésre, akkor szeretnék rámutatni arra, hogy a környezetvédelmek aggályok beépítése szövegszinten a megadás, meg, megállapodásokba valójában a, sokkal egyszerűbb, mint, mint gondoljuk. Ez a legegyszerűbb része a dolognak, még ha tárgyalás bonyolult is. De hogy hogy találjunk egy olyan jó interfész felületet, amely a végrehajtás között van egyfelől, másrészt pedig a szélesebb e, politikák között, ez nem egyszerű. A beruházási megalapodások ezen vonatkozása egyedülálló, hiszen a nemzetközi szerződéses jog e, az magán végrehajtása alapú, amely lehetővé teszi a külföldi beruházók számára, akik ennek a szabálynak a hatája alá tartoznak, hogy föllépjenek abban az esetben, hogyha a kormány megsérti a jogaikat. Azonban itt sajnálatos módon szükségszerűen széles megfogalmazású, meglehetősen laza megfogalmazású szövegek, tehát nehéz precízen meghatározni, hogy mi is az például, hogy valakinek jogtalanul elveszik a magántulajdonát, kisajátítják, kisajátítják, kisajátítják azt. Ezeknek a mechanizmusoknak az alkalmazása során fontos, hogy nem kell közvetlenül a helyi hatóságokhoz fordulni, hanem rögtön a döntőbírósághoz lehet fordulni. Nos, mind a nemzetközi jog, külön, tehát a nemzetközi jog külön egyéb rendszerének nincs ilyen végrehajtási mechanizmusa, egyiknek sem. Az OECD titkársága nagyon sok időt foglalkozott azzal, hogy ezt a rendszert benchmarkként, mérceként használja annak vizsgálatára, hogy a belföldi rendszerek hogy tudnák ugyanezt a fajta vitát az állam és a beruházók között kezelni, és óriási eltéréseket találtunk ezen a téren. Általában a belföldi rendszerek, és hát nyilván alapvetően közigazgatási jogról van szó az egyes államokban, általában ezek a közigazgatási törvények nem biztosítanak pénzügyi jogorvoslatot, akkor, hogyha az állam eljárási visszaéléseket valósít meg, tehát nincsenek pénzügyi kárpotlások, lehet, hogy a döntés vissza lehet vonatni, meg lehet mondani az államnak, a kormánynak, hogy hozzon új határozatot, de senki nem kap pénzbeli kárpérítést. Másrészt, a helyi rendszerekben szigorúan szabályozottak bizonyos kérdések, amelyek amelyek csak enyhén kerülnek szabályozásra abban az 1700 kereskedelmi megalapodásban, amelyet vizsgáltunk. Tehát nagyon szükségszerűen lazán megfogalmazott eh, kértekezettségekről van szó megalapodásokban, ráadásul nagyon e, eh, kesztyűs kézzel e, határozzák meg ezek a döntő, a, a, a vitarendezési mechanizmusokat. Tehát nyilván a döntőbíró, a vitarendezéssel foglalkozó döntőbíró itt maga a király, az ő kezén dől el minden. Három konklúziót vonnék le ebből. Először is az, hogy az Európai Unió és sokan mások is azt állítják, hogy arra törekszenek ennek a rendszernek a megvalósításával, hogy kiegyensúlyozott pályát teremtsenek a beruházók számára, ez az egyik céljuk. Ugyanakkor a rövid fölmérésünk alapján, amely az államok és a beruházók közötti viták rendezésével foglalkoztak, látjuk, hogy a rendszer valójában több különböző dimenziót ban teremt kiegyensúlyozatlan pályát. Először is vannak belföldi beruházók, akiknek nincs ilyen védelme, ezen kívül vannak a, hatász, a szabályozás hatája alá előső külföldi beruházók, azon kívül vannak azok a beruházók, akik nem is tartoznak a, ennek a szabályozásnak a hatája alá, mert más kereskedelmi megállapodások alá tartoznak illetve olyanok, akiknek egyáltalán nincsen semmilyen jogorvoslati lehetősége. Tehát legalább négy csoport ö, ö, alakul ki, amikor az állami hatalommal való visszatérés eseteit vizsgáljuk. Tehát valójában nem, hogy egységes lett volna, vagy kiegyensúlyozott lett volna a pálya, hanem négy különböző pálya alakult ki. A második következtetés, amit levonnék ebből, az az, hogy az Európai Uniónak az erőfeszítései arra irányulnak, Tehát az Európai Unió részéről van egy, nem, egy széles körű próbálkozás arra, hogy, hogy például a méltányos bánásmódot meghatározzuk, beleértve a minimális sztenderdeket is, ebből én azt látom, hogy az Európai Unió egy újfajta módszert próbál kidolgozni, nem tudjuk, hogy ez hogy fog dolgozni, működni majd a vitarendezés terén a gyakorlatban, de úgy látszik, hogy ez egy nagyon fontos fejlemény lesz. Egyelőre kevésbé tiszta számomra, hogy az Európai Unió merre tart az ügyben, hogy a vállalatot bírósági eljárást hogyan fegyelmezi majd meg. Én szerintem ezt mindenki ismeri, nem csak az EU, illetve a bizottság, hanem az érintett tagországok is tudják, hogy hogy működik jelenleg a rendszer. Szükség van egyfajta etikai kódexre, magatartási kódexre, itt tulajdonképpen azt mondják, hogy a választott bírák számára is szükség volna egy etikai kódexre, ami ebben a témában írt anyagunkban is ez van, hogy szükség volna erre, szükség van egy magatartási kódexre, etikai kódexre, kíváncsi volnék, illetve nagyon szívesen vállaljuk, hogy segítséget nyújtunk önöknek ezen a, ezen a téren a munkában általánosságok, általánosságban ugyancsak eh, érdekel bennünket, hogy segítsük a területen vizet munkát bármelyik Európai Uniós intézményben, hiszen érdekünk, hogy eh, a szerződéses gyakorlatot jobbá tegyük, és haladást érjünk el. Köszönöm, elnök! Köszönöm szépen, számos kérdést érintett, környezeti sztenderdekről beszélt, a beruházási szerződések vonatkozásában. Aztán az ISDS kérdése is nagyon fontos. Amint, a, amint tudja, a beruházási szerződések kérdése csak a Lisszaboni szerződés után tartozik a mi illetékességünkbe, azóta azonban egyetlen beruházási szerződést sem kötöttünk. Ez a téma ez, ez a téma a tárgyalásokat tárgyalások tárgyát képezi az USA-val és Japánnal, Kanadával. És rövidesen elindítjuk az első önálló beruházási szerződést Kínával. A, egyébként a kínai tárgyalások előtt megkaptuk a vonatkozó mandátumot, és az ön által felvetett kérdések számos tekintetben visszaköszöntek az előkészítő anyagban. Nagyon szépen köszönjük ezt a hozzájárulást, mert nagyon fontos tudni, hogy az OECD, OECD hajlandó segíteni, illetve egyengeti az utunkat bizonyos értelemben hogy egy kicsit kiteljesítsük a beruházási jog elveinek a vázlatát, különösen az egyenlő bánásmóddal e, kapcsolatos témában, illetve e, a, az önkényes e, vagyon elkobzás kérdését. A bizottságnak is vannak <clears throat> innovatív elképzelései, és a parlamentben is vannak olyan csoportok, akik nagyon komoly fenntartással viseltetnek a választott bírósági eljárással szemben. A bizottság esetre azon fáradozik, hogy legalábbis a meglevő ISDS mechanizmusokat jobbá tegye, különösen tekintettel a beruházási megállapodásokra. Itt nagyon fontos szerepet játszik az USA-val folytatott TTIP eh, megállapodás, illetve ugyancsak nagyon fontos az önálló Kínával folytatandó beruházási szerződés. Nagyon köszönjük a prezentációját, azt mondjam, A következő hozzászólónk. Üzleti területről érkezett. Nem, bocsánat, korrigálja magát az elnök, a, a szakszervezetektől. Judith Curtin Darling, úgy látom azt mondjam, hogy ön rendes, rendszeres, visszatérő vendégünké vált. Tehát a, az, a szakszervezetek szerepéről fog beszélni a szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy meghívtak, hogy kíváncsiak arra, hogy mit mondani valónk van. Bocsánat, Judit, nem tekintjük kivételesnek azt, hogy itt van, mindig itt van közöttünk. Igen, a kereskedelem az egyre átfogóbb jellemzője a korunknak. Az etüknél azonban elsősorban az érdekel, hogy a gyakorlati tapasztalat hogyan találja meg az útját a parlament felé, a TTIP, a SETA, illetve a hasonló szabadkereskedelmi megállapodások, valamint a beruházási tárgyalások hogyan látját használt a mi tapasztalatainknak. Az EU szinten kifejlesztett anyagoknak vannak előnyeik, hátrányaik, erről szeretnék röviden beszélni a meghallgatás előtt említettem, hogy európai szinten körülbelül négy fő példánk van a globális stratégia óta. Korea, Kolumbia, Peru, ez az új generációs bilaterális megállapodás, illetve Szingapúr is ott várakozik valahol, ha egyszer a jogász nyelvészek végeznek a munkával. A közép-amerikai illetve a Karafórum, ezek az újfajta európai partneri megállapodások. A következtetések közé tartozik, hogy minden egyes megállapodásnál gyakorlatilag más és más a keret a fenntartható fejlődés vonatkozásában. Mások az összetétel számai, és ahogy egyre több megállapodást kötnek, azt kell mondanunk, annál komplex, komplexebb a szakszervezetek és a civil társadalom szereplői számára, hogy képbe maradjanak, tartsák a lépést. Tehát a négy megállapodásnál e, tulajdonképpen csak a koreai megállapodásnál rendelkezünk tapasztalattal. Egy év van a hátunk mögött a fejlődési fejezet e, vonatkozásában. Gyakran alkalmazzák az európai bevált gyakorlatokat, itt is azért illő óvatosságra intenék, hogy ki hogyan kezeli a, ezt a bizonyos legjobb gyakorlatot. A koreai esetben a vonatkozó rendelkezések a 13. cikkeben vannak, az etukot pedig az európai társszervezetek képviselik, sajnálom, e, e, rengeteg betűszót fogok mondani. A CSF az egyik szervezet, amely az EU és a koreai e, belföldi tanácsadói csoportoknak a tagjaiból áll. Itt ők vizsgálják a vonatkozó fejezet alkalmazátát, illetve visszajelzést adnak a kereskedelmi és fenntartható fejlődéssel foglalkozó munkacsoportnak. Nagyon örülünk, hogy bevonták az európai szociális partnereket a vonatkozó munkába. A ECOSZOK a, segíti a koreai belföldi szak, szakértői testület munkáját. Azt nem tudom, hogy az EU belföldi tanácsadói csoportja viszonylag jól működik. A koreai e, e, társtestülettel együtt tud működni, azonban a koreai oldalnál, illetve magában a koreai belföldi tanácsadó testületnél gondokat látunk. A képviselet kérdése nagyon fontos. A reprezentatív szakszervezeteket nem veszik be, Koreában ebbe a tanácsadó testületbe eh, folyamatosan hagyatkoznak az akadémiai eh, képviseletre. Ez azt jelenti, hogy eh, tulajdonképpen semmi nem garantálja a függetlenségüket. A belföldi tanácsadó testületek a kereskedelmi és fenntartató fejlődési csoport felé adnak visszajelzéseket. Nos, még valami, hogy mit is csinálunk. Az első lényegi munkaülés tavaly szeptemberben volt Szőulban, az EU tanácsadó testület az emberi alapjogokról adott be egy anyagot, a másik pedig a zöld gazdaságról. Az EU oldal nagyon kritikusan bírálta el a koreaiak ellenállását, hiszen nem akarják a gyakorlatba átültetni a vonatkozó ILO megállapodásokat, és negatívan állnak hozzá az egész ILO témához. Hogyha megnézik a belföldi tanácsadó testület munkáját, egyértelműen kiderül, hogy a koreaiakat erősen befolyásolja az állam, hiszen az egyik résztvevő folyamatosan a koreai kormánynak az álláspontját támogatja. A civil eh, társadalmi eh, társadalmi képviselő eh, alelnököket nem engedik rendesen dolgozni, annak ellenére, hogy a bizottságtól és az EU, bizottságtól és egyéb formokból az EU részt képviselőket küldött ki, de még az EU képviselők számára is oldalazó, elkerülő válaszokat adtak a Kereskedelmi és Fentartató Fejlődési Bizottság ülő, üléseit nagyon ritkán tartják, a következő tervek szerint 2015-ben ülik, ül össze, ami tehát azt jelenti, hogy a, ha van olyan dialógus, az nagyon is limitált és nagyon nehézkes. A koreai oldalról nem látunk semmi változást, a koreai kormány nem változtat a hozzáállásán a fenntartható fejlődés fejezetével kapcsolatban. Tehát e, ez azt jelenti, hogy e, ha a munkajogot végre akarjuk hajtatni, akkor ebből bizonyos szakszervezetek ki lesznek hagyva. Az EU vonatkozó munkacsoportja decemberben ülésezik majd. Amint mondta, E, valóban a tagozatban e, vannak kezdeményezések, hogy független szakértőket is meghívjunk. Ezek ellenőrzik, hogy a vonatkozó e, elemek megfelelően végre is vannak hajtva, de nincs egy kidolgozott mechanizmus. Tehát nem kapcsolódnak a dolgok a szakértői csoport eredményeivel. Itt mindenképpen szükség volna arra, hogy ami mechanizmus találjunk a, az ajánlások végrehajtásának biztosítására. Az ILO is rámutatott a prezentációban, hogy ahol akárhol szükség van szakértelemre a munkajoggal kapcsolatban, vagy a munka, munkával kapcsolatos jogok területén, akkor az ILO-t be kell vonni. Tehát ez, amit el tudunk mondani, az első Európai Uniós szintű, valóban működő, szociális és fenntartható fejlődésről szóló szerződéses fejezet kapcsán. Hogyha megnézzük a szétát, szitát, és délelőtt elhangzott, hogy nem minden fejezet van már még lezárva, de a kanadai kormány Eh, amikor informálisan összefoglalták a tárgyalásokat, elmondták, hogy ebben a fejezetben benne lesznek a vitarendezési megoldások, tehát lesz egy felvizsgálati panel, amelyik jogosult lesz majd ajánlások kiadására. Kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha az ajánlásokat leteszik az asztalra, előterjesztik, gyakorlatilag nincs végrehajtás, és nem is foglalkoznak a kérdéssel Eh, a bizottság bent, eh, a belső körökben beszélt a szita eh, hozzáállásáról, és ez egy komoly kifogás, ez egy alapvetően kritikus hiba a folyamatban. Hm. Ők pedig azt mondják, hogy nem akarnak szankciókat felvenni a fenntartató fejlődése kapcsolatos fejezetnél. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon naív hozzáállás. Ez ugye a tárgyalásban résztvevő országoknál nem elutasításhoz vezet. EU-Vietnám, ez a legutolsó példánk. A vietnámiak meg voltak döbbenve, hogy az EU nem akar szankciókat, ugyanakkor, amikor az USA csendes óceáni partnerség kapcsán hogy egy sokkal kidolgozottabb és keményebb munkaügyi fejezettel hozakodott elő. Szerintünk nem jó, hogyha ezt a szakpolitikát tartják fent a beruházási megállapodásokban, különösen Kínával kapcsolatban. A munkaügyi és a környezeti dimenziók területén ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szerződésnek semmiféle gyakorlati hatása nem lesz a TTIP-nél és a CITA-nál azt látjuk, hogy az EU olyan ö, hozzáállást ö, kellene, hogy elsajátítson, vagy tanúsítson, ö, amely odafigyel valóban a szociális és a környezeti aspektusokra. Tehát egyfajta ö, szigorú hozzáállásról ö, lenne szó, folyamatos dialógus legyen, fontosak, és pozitívnek ítéljük meg a belföldi a tanács adói testületeket. Azonban ugye nem, nem csak méz kell a madzagra, hanem időnként az ostorral is oda kell pattintani, ahogy az EU tárgyalások tovább mennek, a munkajogokat nem kellene háttérbe tolni, hanem legyenek azok ugyancsak fontos és legalább annyira fontos elemei a megállapodásnak, mint a többi. A magunk részéről úgy gondoljuk, hogy a vonatkozó fejezetbe fel kellene venni a beruházói felelősségkét. Itt az OECD irányvonalai mentén kellene, hogy megfogalmazódjon az OECD prezentációval kapcsolatban elmondanám, hogy az ETUC ellenzi, alapjában ellenzi az állami szintű vitarendezési mechanizmusokat. Úgy gondoljuk, hogy ahol létezik ilyen a szociális, munkaügyi és hasonló területeken, akkor ezeket ki kellene zárni, annak ellenére, hogy a szabályozás jogát továbbra is fenntartjuk magunknak. Az etukkal együttesen kidolgoztunk közös irányelveket a nemzetközi és bilaterális kereskedelmi szerződések kapcsán. Reméljük, hogy ezt alapvető sztenderként kezelik majd világszerte. Ezek nem az alapvető munkaügyi sztenderdek területek, ez az EU és az USA modellje de mindenképpen szeretnénk, hogyha tiszteletbe tartanák a vonatkozó ILO egyezményeket és az, az ILO standardjait. Úgy gondoljuk, hogy sokkal gyorsabb munkaügyi vitarendezési eljárásra van szükség, valamint a panaszos eljárásnak is hatékonyabbnak kell lennie, ennek a végén eh, a dolgoknak be kell áramlani a vitarendezés területére. Végezetül pedig úgy gondoljuk, hogy eh, a munkaügyi fejezetek eh, biztosítsanak nemzetközi együttműködést a munkajog területén, kapcsolódjanak más szóval az ILO-hoz, vegyék igénybe az ILO tapasztalatát, illetve használják ki azokat az intézményeket is, akik amelyek kapcsolódnak az ILO-hoz. 12 alapajánlásunk van a, a szakszervezeti e, szövetségben. Ezek e, hozzáférhetőek, mindenki megtekinteti őket. Nagyon örülnénk, hogyha az Európai Parlament ezeket aktívan támogatna. a jövőben. Amikor Péter Mandelson a globális Európáról beszélt 2006-ban, a bizottság erre következő e, kommunikációban azt mondták, hogy, mondta, hogy a vonatkozó Európai Uniós fejezetekben lefektetett elvek az Unió számára a piros vonalat jelentik, amit nem fog átlépni. Nagyon szeretnénk, ha ez igaz lenne a TTIP, a CETA, illetve a kínai bilaterális kereskedelmi tárgyalások kapcsán is. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm. Őszintén szólva, Péter Mendelssohnra hivatkozva csak azóta van fenntartható fejlődésre vonatkozó rendelkezés a szabadkereskedelmi megállapodásokban. Előtte nem volt ilyen, de bármilyen gyengék is, ezek nagy előrelépés jelentettek, úgyhogy legyünk méltányosak Péter Mendelssohnnal. Egyébként az ön elvtársa volt a e, munkáspártban. Uh, next one will be... A következő felszólaló a Business Europe részéről Karsten Dannol úr. Hol van? Ott van. Önné a szó. De hogy legyek provokatív, A, az üzlet, ugye, üzleti szektor nem nagyon szereti, hogy a munkaügyet a kereskedelemmel kombináljuk, igaz? Válasz? Hát idővel erre is válaszolok majd. Jó napot kívánok! Először is szeretnék köszönetet mondani az elnöknek, Moreira úrnak a meghívásért. Nagy öröm számomra, hogy itt, lenne, itt lehetek, megvitathatom önökkel ezt a fontos ügyet, de mielőtt részletekbe mennénk az ügyek kapcsolatban, szeretnék néhány alapmegfontolásokkal kezdeni. Úgy gondolom fontos először is, hogy megnézzük a nagy képet, hogy hogyan változott a világ az utóbbi időben. A kereskedelmi világkép globális értékláncok átalakulása miatt maga is átalakult. Az árukat nem egy helyen gyártják, különböző feladatokat különböző országokban e, végzik el, és nagyon sok e, közvetítő e, vállal szerepet, nagyon sok beruházásra kerül sor világszerte. Ezen kívül a BRIC országok új szereplőt jelentenek a világ kereskedelmi színterén. Brazília, Kína, India, új szereplők és új üzleti lehetőségeket is jelent a felemelkedésük, viszont egyúttal keményedik a verseny világszerte, mind a gyártás, mind a, mind a termékek, mind a szolgáltatások terén, függetlenül attól, hogy az ember Európai Unióban, vagy Japánban, vagy bárhol máshol van. Nagyok a kihívások, tehát, kihívások tehát, de a kereskedelem és a beruházások szabaddá tétele nagyon sok ország számára jelentős gazdasági növekedést tett lehetővé. És E, ez új munkahelyeket is teremt. Kína kiváló példája annak, hogy ez a fejlesztés, ez hogy hat ki az emberek életére. Természetesen nem mondom, hogy, ott, hogy minden rendben lenne ott, sok mindent meg kell oldani, de amellett érvelnék, hogy Kína összességében lényegében, lényegesen jobb helyzetben van, mint 20 éve volt. Az új kereskedelmi e, helyzet azonban e, kihívásokat jelent Ugye egy multilaterális megközelítésre van szükség, e, annak ellenére, hogy továbbra is e, támogatjuk a vto t egyúttal praktikusnak kell lennünk, és látnunk kell a világos e, valóságot is, hiszen a dohai forduló eléggé nehézkedhetesen haladt. Reméljük, hogy, hogy Baliban bizonyos meg, megállapodásokra sor kerül, de hát messze nem tökéletes ez a helyzet. E, a késlekedések miatt a multilaterális e, e, rendszer gyakorlatilag egy csomó kétoldalú megállapodás váltotta ki, és hát pontosan emiatt merül fel az, hogy a környezetvédelmi és társadalmi kérdéseket hogy lehet beépíteni a szabadkereskedelmi megállapodásokba. Ezek, ebben a kapcsolatban szeretnék a nemzet nézeteimről beszámolni először is, hogy lehet a társadalmi és a környezetvédelmi kérdéseket bevonni a kereskedelmi megállapodásokban. Nos, szeretnék világosan fogalmazni, a szabad kereskedelmi megállapodás elsődleges szerepe a kereskedelmi liberalizálása. Fontos, hogy ettől ne térítsen el bennünket a környezetvédelmi szociális megfontolások sorra sem hiszen a szabad kereskedelem idővel term fejlődést tesz lehetővé. A szabad kereskedelmi megállapodások a WTO hatája alatt tartoznak, felügyelet alatt tartoznak, ha fogalmazhatok így, tehát be kell tartani a WTO szabályait. Ezek a szabályok nagyon sok mindent szabályoznak, a piaci hozzáférést, iparos termékekhez nem tarifa jellegű, nem vám jellegű akadályokat, és így tovább. A 96-os E, konferencia e, a foglalkoztatási munkahelyi kérdéseket e, az ILO-ra bízta, ezek tehát nem ez elsődleges feladata a, a szabadkereskedelmi megalapodásoknak. A WTO keretein belül nincs is ilyen részleg, Ugyanakkor a jelenlegi tárgyalások igazából nem nagyon előre haladottak még. Ez most akkor azt jelenti, hogy az Európai Uniónak tartózkodnia kellene a társadalmi és környezetvédelmi kérdések kezelésétől a, a szabadkereskedelmi megalapodások keretében belül. Nem, teljesen jogos, hogy ezekkel a kérdésekkel azért foglalkozni akar, és itt jelenik meg ugye a fenntarthatósági fejezet. Ugyanakkor Eh, oda kell figyelnünk arra, hogy ezek a rendelkezések ne akadályozzák a kereskedelmi megállapodásnak a célját, ami nem más, mint a kereskedelmi liberalizálása. Nagyon sok olyan vonatkozás van itt, amelyet szerintünk figyelembe kell venni. A társadalmi környezetvédelmi rendelkezések nem szolgálhatják eh, a protekcionizmus rejtett vagy nyílt céljait. Az Európai Unió gyakran ezzel az eszközzel. Ugyanakkor nem lehet arról se szó, hogy a fenntartatosság vagy a foglalkoztatási kérdések között egy egyfajta alkudozásra kerüljön sor. A fenntarthatóság ügye új munkahelyeket teremt, az Európai Unió szabadkereskedelmi partnereinek ezeket a rendelkezéseket be kell tudniuk tartani. A kötelezettségnek kölcsönösnek kell lennie, és nemzetközi egyezményekre kell alapulnia, ilyen például az ILO a foglalkoztatási feltételek kitetében. a szabadkereskedelmi megalapodások rendelkezései pedig nem terhelhetik a cégeket, például a céges vállalati Eh, szociális eh, felelősségvállalás terén sem. Ami a vitarendezést illeti, azt látjuk kihívásnak, hogy nincs multilaterális szinten kötelező vitarendezési mechanizmus a társadalmi és a környezetvédelmi rendelkezések végrehajtása tekintetében sem az ILO-nál, sem pedig a környezetvédelmi tekintetben, ahol nincs is egyáltalán olyan nemzetközi szervezet, amely széles átfogó szervezet lenne e tekintetben. Tehát szerintem az lenne az első, hogy alkossunk meg egy multilaterális szintű kötelező vitarendezési mechanizmust ezekre a területekre. Nézzük meg az EU-Korea szabadkereskedő megállapodást például a fenntarthatósági fejezettel kapcsolatban nincs harmonizáció a szabványok a normák között, hiszen mindkét félnek sajátos szabályozási autonómiája van. Tehát ennek ellenére az Európai Unió és Korea felvállalta magas szintű környezetvédelmi és foglalkoztatás munkaügyi szociális követelményeket. Mint a két fél elkötelezte magát amellett, hogy a multilaterális megállapod, környezetvédelmi megállapodásokat megvalósítják, végrehajtják, eh, nem csökkentik a meglévő védelmet annak érdekében, hogy a beruházást gyorsítsák. Nincs valójában vitarendezési mechanizmus, de eh, mindkét fél vállalta a kötelezettséget, hogy átláthatóan intéz mindent. a civil társadalom részvétei, rész, részvevőiből eh, monitoring szervezeteket állítottak fel. Mi az, a Business Europe támogatjuk ezt a megközelítést. Az EU-koreai szabadkereskedő megállapodás olyan megállapodás a partnerek között, Eh, akik nagyjából hasonló szintű védelmet biztosítanak a maguk berkein belül, de ettől eltér az a helyzet, amikor az EU és az indiai megalapodásáért beszélünk. Itt ugyanis azt látjuk, hogy jelentősen, eh, jelentősen eh, ellenkezik nem szeretné beavatkozásként megélni ezeket a követelményeket, tehát egészen máshogy merül föl a szabályozási autonómia kérdése. Valójában itt egy bújtatott protekcionizmus merül föl. Az Európai Unió számos kereskedelmi partnere, akivel éppen tárgyal, hasonló ellenállást mutat, de azt is szeretném megemlíteni, hogy természetesen az Európai Unió más dolgokat is tesz, nem csak környezetvédelmi és szociális kérdésekkel foglalkozik, hanem eh, segíti az együttműködést a harmadik országokkal annak érdekében is, hogy eh, a szemléletet formáljon eh, helyben ezen témakörök vonatkozásában. Ilyen például a Perúval vagy a Kolumbiával megkötött szabadkereskedelmi megalapodás, illetve ezek tárgyalási folyamata. Ez a szabadkereskedelmi a párhuzamosan politikai megállapodásokat is kell kötni. Az EU-nak milyen tanulságokat kell levonni más országoktól? Az EU-nak figyelnie kell, hogy más kereskedelmi partnerek mit, ír, mit vesznek vele a saját kereskedelmi megállapodásaikba. Úgy tűnik egyébként, hogy vegyes a kép, legalábbis ami a hatékonyságot illeti eddig még nem láttunk olyan példát, hogy más országok példája az sokkal hatékonyabb lenne, mint az EU hozzáállása. Továbbra is támogatjuk, hogy az EU fejtsen ki nyomást, konzultáljon, szükség esetén mut, mutasson rá a, azokra, akik vétkesek. A, a beruházási megállapodások szociális és környezeti rendelkezésével kapcsolatban szerintem hasonló a helyzet a kereskedelmi megállapodások, illetve a bilaterális szerződések, beruházási szerződések területén. Ahogy az utóbbi években az EU hozzáállása megfelelő irányba ment, Ugye ne felejtjük el, hogy az EU-koreai megalapodás volt az első ebből a műfajból. Nem régi az ügy, tehát a végső következtetésekhez még korán van. Ez egyébként nem gyengítette meg az EU-nak a pozícióit a bilaterális kereskedelemben, de azt, ahogy már korábban is elmondtam, meg kell vizsgálnunk a szabadkereskedelmi partnereket is. A Korea esetleg könnyebbnek találja azt, hogy az USA-val kössön megállapodást. És a helyzet változó képet mutat, például India esetében is. Az üzlet az mit sugal? Adjunk prioritást a multilaterális hozzáállásnak. Tudjuk, hogy az előrehaladás lassú lesz, ezért aztán eh, bátorítjuk az átfogó és, eh, és is eh, bilaterális megállapodásokat. Mindkét félnek részt kell venni, mindkét érintett félnek részt kell venni ebben, szembe kell nézniük a gazdasági és szociális valóságokkal, a realitással. Végezetül pedig Eh, hadd szóljak néhány szót arról, hogy milyen szerepet játszhatnak a vállalatok. Egyet értek, hogy az üzleti eh, közösségnek is van felelőssége, amelyet vállalnia kell. Számos jó példa van erre. Számos esetben az európai cégek, eh, akik például fejlődő országokban investálnak, azok munkahelyeket teremtenek. Ugyanakkor céges szinten standardeket dolgoznak ki az európai cégek számos ö, szociális és környezeti megfontolást építenek bele az üzemel, a, a, a működésük során a, a tevékenységbe. Annak ellenére a, egyedül a cégek saját magukban nem tudják megoldani a problémát. A cégek olyan jogi környezetben élnek, amelyeket az államok hoznak létre. Ezek az államok ö, a szerződéseket kötnek, amelyek jogilag hatályos, kötelező hatályúak a cégekre ezeknek a betartását el kell írni. Én nagyon szépen köszönöm, ennyit szerettem volna mondani, köszönöm a figyelmüket, további jó cserét kívánok. Elnök, egy rövid észrevételt mondanék, később majd jön az eszmecsere. Helyesen mutatott rá arra a tényre, hogy a VTO-nál nincs szociális klauzula. Pontosan, így van. 96-ban a szingapúri deklarációban zárták ki a fejlődő országok, az élükön Indiával, csak hogy mellesleg mondom. De van, vannak azért kisebb-nagyobb különbségek a bilaterális kereskedelmi szerződéseknél, ugyanis ezek preferenciális szerződések, preferenciákat tartalmaznak olyan preferenciákat is tartalmaznak, amelyeket senki nem adhat meg. Például 500 millió emberhez férhetnek hozzá, akiknek igen jelentős a fizetőképes keresete. Kettő, ott vannak a szerződések, az alkotmány, a Unió 21-es cikkeje kötelességként írja elő, hogy az EU kereskedelem politikája legyen összhangban az unió külügyi tevékenységével, például ideértve a fenntarthatóságot is. Még az eszmecserélőt előtt megadom a szót a bizottságnak. Monika Hensei, megadom a szót. Köszönöm szépen a lehetőséget. Moreira professzor, tiszteletre méltó jelenlevők és felszólalók. szeretnék reagálni az elhangzottakra, amelyeket nagyon érdekesnek tartottam. Egyúttal nagyon köszönöm az ILO-nak a végzett munkát, nagyon hasznos tanulmányt prezentáltak számunkra. Egyébként részt vehettem egy általuk szervezett konferencián, és nagyon jó vitát, vitán vettem ott részt a különféle megközelítési módokról. Három dologról szeretnék beszélni ma. Először is rávilágítanék a kulcsfontosságú elemekre az új kereskedelmi megállapodásoknál. Kettő, milyen tanul, tanulságokat vonhatunk le a, a megvalósításból. Tudjuk, hogy rövid volt az idő, de két szerződésünk, két megalapodásunk már hatályba lépett. Harmadikképpen pedig némi időt töltenék a vitarendezés témáján, mert ez egy kicsit ellentmondásos témának tűnik. Először szakpolitikai terület a szakpolitika kidolgozásánál az Európai Bizottság globális Európa stratégiája volt az alap, onnan indultak az új generációs szabadkereskedelmi megállapodások, e, ezek már tartoz, e, tartalmaztak e, rendelkezéseket a fenntartató fejlődése kapcsolatban, is. azt hiszem büszkén tekinthetünk vissza, hiszen nagyon ambíciózus módon, nagyra látó módon tárgyaltuk le a szerződéseket Koreától Szingapúrig számos országban. Vietnám, Tájföld, Japán, illetve hát újabban Kanada és az USA is a tárgyalásos, illetve a, a tárgyalások célpontja. Úgy tűnik, hogy legalábbis számomra az EU, EU-nak nincs egy szabványos megállapodása, de ezekben a megállapodásokban hangsúlyozzuk, hogy kapcsolat van a kereskedelem, a munkaügy és a környezet között Moreira úr elmondta, hogy ez már a Lisszaboni szerződés alapján egy előírás. E, tehát ez egy olyan koncepció, amelyet hangsúlyoznunk kell. Kettő, és úgy gondolom, hogy talán a legfontosabb, hogy kötelező hatályok, kötelességeket vállalunk, mindkét érintett fél vállalja, hogy a jogban e, és a szerződésben e, átülteti a gyakorlatba a vonatkozó ILO egyezmény rendelkezéseit. Ez az észak-amerikai e, szabadkereskedelmi egyezmények is benne van, de különösen ennél gondolom én azt, hogy mi EU szinten emeljük a, a színvonalat. Úgy gondolom, hogy a támogatásunk a multilaterális megközelítéshez, ez a, a szerződés 21-es cikkejében fogalmazódott meg, és úgy érzem, hogy az európai részéről többet teszünk, tovább lépünk, egy, még egy extra nyomást adunk az érintetteknek arról is szó volt, hogy a szerződéseknél a munkaügyi fejezetet miért kell olyan sokáig tárgyalni. Azt hiszem Kanada adta ki, hogy ők mit akarnak a munkaügyi fejezetben. Ez egyértelműen mutatja, hogy Kanada most első alkalommal kész arra, hogy az ILO vonatkozó rendelkezései alapján tárgyaljon. Ez nagyon fontos és nagyon szeretnénk, hogy a kanadai partnereink eh, csatlakoznának a, az ILO eh, rendelkezéseihez. Ez egy ilyen arany standardet tudna jelenteni. a szabályozáshoz való jog a harmadik fontosabb elem. Erről is szó került, amikor a beruházások védelméről beszéltünk, arról is beszéltünk, hogy magas szinten kell védeni a munka, munkaügyet és a környezetet. Az EU-s szintjén nem az a szándék, hogy harmonizáljuk ezt a dolgot, hanem azt, hogy odafigyeljünk, hogy mindenhol élnek és működnek ezek a rendelkezések. A munka és a környezet szempontjából nagyon fontos ez, nem lehet elégszer ismételni mi a magunk részéről a munka és a környezet védelmét is belefogalmaztuk a, a szerződéseinkbe. Vannak olyan rendelkezések, amelyek elejét veszik annak, hogy, hogy megszegjük az érintett belföldi munkavédelmi szabályokat. Szeretném hangsúlyozni a kormányok szerepét. Itt nem csak a civil társadalomnak van szerepe, hanem a kormányoknak is félreértés az, hogy egy ilyen panaszkezelési mechanizmus az, ami felhatalmazza a civil társadalmat. Nem. A civil társadalom Ugye a kezdettől kezdve úgy indultunk, hogy felmértük a fenntarthatóság hatásait, aztán létrejöttek a különféle tanácsadói testületek, tehát ezek a mechanizmusok sokkal erősebbek, ennek a révén a civil társadalom folyamatos inputtal segítheti a munkánkat. Ennek e, jó példája az a, azok a jelentések, amelyek még a koreai e, szerződés előtt, ugye e, különféle civil társadalmi szervezetek, valamint a hazai tanácsadó testület vizsgálta a vonatkozó rendelkezéseket, a kollektív alkunak a szerepét és hasonló dolgokat. Ugye, mi a közpolitika csinálói vagyunk, számunkra ez fontos dolog, vállalnunk kell ezt a felelősséget. A civil társadalom részt akar venni ebben a folyamatban. Most akkor egy pillanat eh, áttérek a vitarendezés kérdésre, és eh, hangsúlyoznám, hogy bár igaz, hogy a fenntartható fejlődés fejezete nem foglalkozik külön a vitorendezéssel, de nem helyén való azt mondani, hogy egyáltalán nincs ilyen. A fenntartható eh, fejlődésben vannak a vitarendezéssel kapcsolatos rendelkezések, azt mondják, hogy, hogy pártatlan és független vitarendezési rendszerre van szükség, és nagy részletességgel beszélünk arról, hogy a szakértőkből álló panelben olyan szakemberekre van szükség, akik értik, hogy mit jelent a fenntartató fejlődés. Olyan szakértők kellenek, akik megfelelő jelentéseket tudnak elkészíteni, ezek aztán elkerülnek a kormányokhoz, illetve a, az adott szerződés alapján létrehozott szervezetekhez. Az is elhangzott, hogy gyakorlatilag nincs példa szankciókra. A mi ö, hatályba léptetési történetünkben kevés bizonyíték van valóban, de remélem, hogy több példát találunk más európai szintű megállapodásban, illetve az ILO-nak e is vannak e területen tapasztalatai. Tehát miért is kell ez az elkötelezett vitarendezés? Számos oka van ennek. Egyrészt a munka és környezeti e, e, rendelkezések minőségi jellegűek és úgy gondoljuk, hogy adott esetben ezt e, az adott ügyhöz kell igazítani. A másik dolog, amikor fejlődő országokról beszélünk, hogy itt nem csak a hajlandóság hiányzik, hanem inkább a kapacitás. Úgy gondoljuk, hogy ha az együttműködést választjuk, akkor jobb eredményeket tudunk elérni majd. Most engedelmükkel a harmadik témámra térnék rá, levonjuk a tanulságokat. Az ILO kollega beszélt a tárgyalások előtti vizsgálódásokról. A prezentáció inkább az USA-ra, Kanadára fókuszált, de szerintem nem kell elsétálnunk attól a ténytől, hogy a mi megállapodásaink is nagyon szép eredményeket értek el, ratifikálták az ILO konvenciókat. Dél-Amerikát említenék, ném, ugye a számos ország ratifikálta a vonatkozó rendelkezéseket, aztán Grúziában a tárgyalások során bevontuk az ILO-t, sőt, még Kanada is ratifikálta az ILO egyezményt a kényszermunkával kapcsolatban. Az biztos, hogy ezek a témák szóba kerültek, megtárgyalták őket, és a vonatkozó fejezet fontos szerepet kapott. Amikor a végrehajtási megállapodásról beszélünk, azt kell mondanunk, hogy jelenleg Korea a legjobb példa, véleményem szerint robusztus alapokat teremtett a civil társadalom bevonására. További javításra van talán szükség, hogy a civil társadalom kiegyensúlyozottabb módon legyen képviselve, például a tanácsadói testületekben. Ez például feszültségeket okozott a koreai féllel. Az elnök figyelmezteti a felszólalót, hogy fogja rövidebbre. Tehát hallottam a pozitív elemeket, és figyelemmel követtem a kritikákat is. Ez egy olyan folyamat, ahol az ember menet közben tanul, együtt akarunk működni a civil társadalommal, zárásképpen azt mondanám, amit korábban valaki mondott, tudomásunkra jutott, hogy a koreai fél nem igazán volt aktív az ILO dialógus területén. Ezt a civil társadalom révén hallottuk meg, megnézzük, hogy a, a kormányközi tárgyalásokon a két vezető miben állapodott meg, és az ILO-val kapcsolatban meg kell erősíteni a vonatkozó rendelkezések hatáját. Így e, tudunk valóságos eredményekre jutni. Köszönöm szépen! Köszönöm, nem szeretnék tartalmilag reagálni, de azért valami eh, megragadta a figyelmemet. Ön azt mondta, hogy nem derogációs, non derogációs, eh, nem végrehajtható, pontosabban, hogy végre, végrehajtható, eh, hogy van ez pontosan, nem egészen értettem hogyan eh, végrehajtatható ez, hogyha nincsenek szankciók? Um, I think I try to explain megpróbáltam elmagyarázni, hogy mi történik akkor, hogy az egyik fél úgy érzi, hogy a másik fél megszegte kötelezettségeinek egy részét, vagy az eljárást, és hogy milyen intézkedést tud a két fél önállóan hozni. A szankció az egyetlen mód arra, hogy bizonyos mechanizmusokat végrehajtassunk, ez ezt világosan lefekteti a megalapodás. Maybe things have changed, but... Lehet, hogy megváltozott a dolog, de amikor én még jogot tanultam, akkor nem így voltak a dolgok. Nos, Paul Murphy. Paul Murphynek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az egyik ügy, ami nagyon világosá vált, és amit a bizottság sem oszlatott el, az az, hogy óriási egyenlőtlenség és különbség van a beruházók, azok jogai és végrehajtási lehetőségei között, jogérvényesítési lehetőségei között, és másrészt pedig azok között, akik a munkavédelmi foglalkoztatási E, munkajogi, környezetvédelmi, szociális e, e, jogaikat szeretnék érvényre jutatni. Nos, nyilván itt 100 milliós, 100 millió eurós pereket nem nagyon lehet indítani nem megfelelő kisajátítás címszóval, amikor ezt meglehetősen lazán határozza meg a vonatkozó jogi anyag. A szakszervezeteknek nincs lehetősége arra, hogy egy adott országot bíróság elé idézenek, vagy döntőbíróság elé vigyenek, tehát itt egy óriási szakadék van, aközött, hogy a két oldal jogait hogyan tartjuk tiszteletben. Judith ö, ö, hangsúlyozta, hogy a Lisszaboni megalapodás ugye azt mondja, hogy ezeket a dolgokat le kell tárgyalni, és ettől kezdve benne van a tárgyalási mandátumban. Ez azt jelenti, hogy megkötünk egy kereskedelmi megalapodást, amelyekben vannak ilyen e, fejezetek, szavak, mégis egy szakadéktátunk a szavak és a tényleges valóság között, ami a végrehajtást illeti, ahogyan ezt a koreai példa is jól mutatja. Én, engem érdekelne, hogy az ILO részletesebben tudná valamit mondani arról, hogy vannak eh, eh, olyan példák, amik jó példák, eh, ahol a megállapodásokban legalább súlyos szankciók lennének a szociális környezetvédelmi rendelkezések végrehajtásának elmaradása esetére. És végül egy kérdés a befektetői beruházói felelősség tekintetében. Ugye a Business Europe azt mondta, hogy nem az üzleti szektor feladata a munkaügyi szabályokat meghozni, ez, ez, ez nyilván az államok feladata, és ez így is van, azonban ironikus ez a megjegyzés, hiszen a Business Europe eh, feladata eh, elsősorban az, hogy a lehető legalább szintű eh, lehető legalacsonyabb szintű szabályok megvalósulásáért lobbizon a kormányoknál. Tehát kérdés az, hogy befektetői felelősségre vonatkozó klauzulák lehetségesek-e megoldásként a fenntarthatósági fejezet rendelkezéseinek fényében, és lehet-e itt ugye szankciókat meghatározni lehet-e a befektetőket, beruházókat a felelősségvállalásra kényszeríteni. Elnök, köszönöm szépen a következő eh, a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Köszönet az összes szakértőnek, aki eh, ezt nagyon fontos ügyet segített megvilágítani. Itt a Kereskedelmi Szakbizottságban a társadalmi, szociális eh, környezetvédelmi rendelkezések rettenetesen fontosak, hogyha valóban fejlődni akarunk, fejlődést akarunk látni. Eh, a Lisszaboni eh, szerződés értelmében is, ami, ahogy az elnök is hangsúlyozta, és amivel teljesen egyetértek. Na most, hogyha a fenntartható fejlődés vonatkozó fejezetek eh, vannak az szerződésekben, amelyeket ön is támogatok, és amelyek nagyon fontosak, akkor azért meg kell fogalmaznunk azt is, hogy látjuk, mi a probléma, hogyha nincs végrehajtási mechanizmus, ami lehetővé tenné a felek szám, azt, hogy a felekkel le lehessen verni a kötelezettségeik végrehajtását. Elnök, különbség van a két koncepció közé, az egyik a kötelező, a másik a végrehajt, érvényesíthető vagy végrehajthat, végrehajtatható. E, a binding az azt hogy kötelező, tehát a közeltségek vannak. Ne, ne, ne, ne, ne, ne e, lőjön túl a célon, kérem. A kötelező erejű azt jelenti, hogy kötelező jellegű, de ha valami kötelező jellegű, de nem lehet semmit tenni, hogyha a másik fél nem követ, nem teljesíti ezt a következtetését, akkor törvényesen azt lehet mondani, hogy e, ugyan kötelező, de nem, nincs módunk arra, hogy ezt érvényre is juttassuk és nem nagyon érdekel, hogy ez e, e, jogi ér vagy nem jogi ér. E, itt egy politikai ügyről van szó. Minden esetre. Nos, lehet, hogy több részevőnek lesz esetleg megjegyzés ezzel kapcsolatban, de érdekelne az is, hogy mit gondol e, hogy a korai megalapodás az, az hatályban van, nagyon sok időnk nincsen ugyan, de elég időnk van arra, hogy megnézzük, hogy került-e sor bármilyen előrelépésre, a környezetvédelmi és társadalmi követelmények megvalósítása terén. Ez érdemes lenne meg lenne, és érdemes lenne az ILO szakértőjét megkérdezni, hogy vajon ők úgy gondolják-e, hogy a ratifikáció eredeti eszközök, ahogyan azokat az USA használja, azok eredményesebbek lennének-e, mint a bizottság eddigi megközelítése, és a bizottságról is megkérdezném, hogy erre gondoltak-e ők, szívesen látnám, erre válaszolnának. Ezen kívül van egy kérdésem az üzleti szektor elnök, kérem, hogy fejezze be, mert kevés az időnk. Hogyha a cégeknek követik kell a törvényeket, akkor nem gondják azt, hogy a társadalmi felelősség vállalásnak nem csak önkéntesnek kellene lennie, hanem, hanem kötelezőnek, mert akkor törvény lenne, amit követnie, be kéne tartani a cégnek. Köszönöm. Elnök, kevesebb, mint 10 percünk van, úgyhogy meg kell adnom a szót azoknak, akik történetesen válaszolnának. Kérem, hogy értse meg az én problémámat is. Hasonló irányba mennek az én kérdéseim is. Egyet tennék ezért csak hozzá a korábbiakhoz, hogyha ha a Chevron Ecuador pert nézzük, megnézzük a tárgyalásokat, akkor meg kell néznünk, hogy mi van a mögött, a helyzet mögött, hogy egy ilyen nagy cég pénzügyi költségtérítést követelhet azért, hogy az alkotmány vagy a törvény túl nagy nyomást gyakorol rá gazdasági tevékenységeinek tekintetében. Ugyanez a cég pedig itt Brüsszelben hatalmas reklámtáblán hirdeti, hogy a Chevron védi meg a földeink és a vizeink minőségét. Tehát a víz és a föld már a Chevroné nyilvánvalóan. Tehát miről beszélünk? Mindezek a végrehajtatossággal és törvényi kötelező erővel kapcsolatos kérdések, ezek politikai kérdések, és ezért nagyon is szeretném hallani a szakértők véleményét is, magyarázatát is, hogyan bánunk ezzel a területtel, amely minden megalapodásban szürke zónát képvisel, hiszen nem igazán világos, hogy hogy lehet azoknak a jogait érvényre jutatni, eh, akiket leginkább érint ezeknek a cégeknek a magatartása. Nagyon röviden, Weber úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólóknak, a szakértőknek. Ez eh, rendkívül hasznos eszmecsere. ahogy eh, vélem, hogy egy elég nagy ellentét van egy nemzetközi intézmény ereje, mégpedig a Nemzetközi Kereskedelmi Világszervezet, és a gyengessége az összes többi szervezetnek, az ILO, az világegészségügyi szervezet, a környezetvédelmi szervezetek, az UNESCO, amely kultúrával foglalkozik, a világkereskedelmi szervezete, ő maga rendelkezik olyan erővel, amelyik lehetővé teszi, hogy bármit végrehajtson. Egy igazi bíróságként is eljár, és megállapíthatja, hogy mikor sértik meg ezeket a kis, ezek két oldalú kereskedelmi megállapodásokat. Láttuk, hogy néhány rendkívül súlyos büntetést is adott, különböző példák vannak erre. És látják, hogy a világon emiatt vannak rendkívül erős egyensúlytalanságok. Olyan szabályok vannak tehát, amelyek együtt adták ki, és azokat, amiket ők kiadtak, azokat büntetni tudják, vagy valamilyen szabálysértést kirendelnek, de más szervezetek nem tudnak így eljárni. Ott vannak ezek a szervezetek, és mondanak mindenféle nagyon szép dolgot, ahogy hallottunk Business Europe-tól, itt van az eh, híres európai mitosz, hogy mi aki járunk el erkölcsi szempontból, etikai szempontból és az igazságosság szempontjából, de tudjuk, hogy a gyakorlatban ez nem működik. A probléma, amivel szembesülünk, és ezen próbálunk eh, tovább lépni, az az, hogy visszavinni egy egyensúly helyzetbe ezt a rendszert felelősségünk van ebben, és nem tudjuk ezt elérni az enszen kívül. Nem tudjuk megkérni a világkereskedelmi szervezetet, hogy járjon el például ö, környezetvédelmi kérdésekben, mert nem az ő szerepe. Tehát emiatt kialakul egy teljesen kiegyensúlyozatlan helyzet, bilaterális egyezményeken keresztül talán tudunk valamit jóvá tenni, itt egy például Perúval és Kolumbia esetén, ott egy Európai Parlamenti Bizottság foglalkozott és követte a fejleményeket, megnéztünk, hogy milyen szociális és milyen környezetvédelmi rendelkezéseket tartanak tiszteletben, Elnök úr mondja, hogy kifejezze be. A kérdés minden esetre egy globális kérdés, és ilyen szinten kell ezt kezelni. Martin. I'll be very quick. Um... Három rövid észrevétel. Nagyon érdekes, hogyha például Kanadával meghoznánk a, a megállapodást, akkor ugye nem, nem tudjuk támadni kanadai szerződésszegést, de akkor sincs hatékony mechanizmusunk. Másrészt pedig Kanada képes volt arra, hogy elvitt bennünket a WTO-hoz a fókák kapcsán, hmm, tehát ott intézkedéseket hoztak az EU ellen. Most a bilaterális tárgyalások során ugye kisebb hatáskörünk van nekünk. Szerintem ez egy kicsit furcsa anomália. Elnök úr, önhöz szól a kérdésem, talán mindenkinek jobban tudja, hogy igaz, hogy a különbség van a kötelező hatály és a végrehajthatóság között. Nem tudjuk, hogy a harmadik országok esetében az úgynevezett soft eh, jogalkotásban ez beépül-e tehát bizonyos esetekben a kormányokat kellene bevonni, mert akkor lehetne csak igazságot tenni. Következő kérdésem inkább a bizottság felé irányul. Ugye voltak nagyon erős tanácsadói testületeink az elején Koreával kapcsolatban, de a tárgyalások során úgy tűnt, hogy a pozíciók erre gyengültek, a szakszervezetek gyengültek, nem tudom, hogyha a szerepek, a monitorozó testületek szerepe gyengül, mi lesz a jövőben, elnök? Köszönöm szépen. Visszatérünk az előadóinkhoz, kevés az időnk, de természetesen megadom a szót nekik, hiszen nem csak előadni jöttek, hanem válaszokat is adni. Kérdések. Most ahhoz, hogy tisztességgel bánjunk az EU rendszerrel, ugye ne felejtsük el az emberi jogi klauzulát. Ez az EU jogi klauzula, ez egy nagyon kemény jogi rendelkezés, mert végrehajtható az emberi jogi klauzula magában tartalmazza a munkajogokat, hiszen az emberi jogok, a munkajogok emberi jogok része. Tehát ennél fogva az Európai Unió ő az emberi jogok klauzuláján belül tartalmazza a munkajogok védelmét is, hiszen a munkajogok önmag, önmagában véve szűkebb területre vonatkoznak. Az emberi jogi klauzula túlmutat, túlmutat az alapvető munkajogok végrehajtásának szűken vett területén. Úgyhogy ne feledkezzünk meg erről, és arról se feledkezzünk meg, hogy az EU emberjogi klauzulája egy végrehajtható jogszabály. A, ennek a megszegése olyan, hogy a, ennek alapján az Európai Unió ö, felfüggesztheti, vagy ö, teheti a vonatkozó megállapodást. Második dolog, a magam részéről nem értek egyet azzal a megalapítással, amit az ILO egyik tanulmánya tartalmaz, hogy nevezetesen a mi munkaügyi jogszabályunk egy soft, egy ilyen puha jogi szabályat, szabályozás. Ez, ez nem így van, ez egy kemény jogi fogalmazás. A végrehajtás területén igen, valóban puha a szabályozás, mert nincs kemény végrehajtási mechanizmus hozzárendelve, de ugyanakkor van vitarendezési mechanizmus. A szakértői testületet arra kérjük fel, hogy mérjék fel, döntsék el, hogy mi is, hogyan is alakul a helyzet. Ezeknek a, test, ezeknek a testületeknek a döntései nem végrehajthatók, ajánlás formáját öltik, de nagyon fontos, hogy betartsák őket. Akkor most engedelmükkel átadom az előadóknak a szót. Ugyanazt a sorrendet követjük. ILO. Mondjuk négy percet kap. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az összes nagyon érdekes kérdést. Megpróbálom követni a kérdések sorrendjét, ideértve az elnök észrevételeit is, hogy melyek a legjobb eseti példák olyan ö, szerződésekkel kapcsolatban, ö, amelyekben ö, valóban van a munkajoggal kapcsolatos szankcionálás. 24 ilyen ö, megállapodás van, főleg USA és Kanada részvételével. Aztán Korea, Kolumbia és Peru, mindhárom ország szerződése tartalmaz munkajogi províziókat, és vannak bennük szankciók, valamint vitarendezési rendelkezések. Rá kell mutatnunk, hogy legalább, van legalább egy EU kereskedelmi megállapodás, ahol bizonyos munkajogi eh, eh, eh, munkajogi rendelkezéseket szankcionálnak. Ez az Egyesült Királyság fórum kereskedelmi megállapodása. A kereskedelmi rendelkezések kizártak ugyan, de vannak bizonyos E, van lehetőség bizonyos egyéb rendelkezésekre. És e, Lauren Bartels professzorra hivatkoznék, ő mutatott rá, hogy a, a Kariforum e, megállapodásnak a beruházási fejezetében van egy, egy ilyen munkajogi megállapodás, és ez az ILO 98. évi nyilatkozatán alapul. Itt tehát bizonyos kereskedelmi szankciók vannak, olyan munkajogi klauzula, ahol szankcionálnak, kereskedelmi szankciókat helyeznek kilátásban. Ezt a későbbi e, EU-s e, kereskedelmi megállapodásokban nem láttuk viszont. Aztán a munkajogi e, E, jogvitáknál a guatemalai esetet említeném meg. Ez a közép-amerikai szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos. A hatások, amelyeket látunk, és itt belejönnek a képbe a szakszervezetek is, illetve a különböző e, kereskedelmi felek is. E, azt mondták, hogy a a, az események más fordulatokat vettek volna, hogyha legalábbis eh, bizonyos mértékig nincsenek benne a megállapodásban a szankciók, vagy a szankcióknak a lehetősége. Eh, itt eh, Guatemala-ban még a végrehajtás esetét sem zárhattuk ki tanulmányunk azt mutatja ki, hogy az, e, az USA-ban figyelhető e, meg ez a bizonyos végrehajthatósági elem. Ez nagyon kulcsfontosságú, mert azt mutatja, hogy változás következett be, tehát tisztulást figyelhetünk meg, és ezt a dimenziót mindenképpen tovább kell vizsgálnunk a tárgyalások folyamán és még engedelmével egy gyors észrevétel. Sajnálom, a négy perc lejárt, mondja az elnök. A tanulmányunk kimondja, hogy az EU ö, ö, munkajogi szabályozása kötelező hatályú, de nem végrehajtható. Az ILO keretben eh, vannak végrehajtható eh, vitarendezési előírások. Köszönöm. Következő. Katrin Garden. Nagyon gyorsan. A Chevron Ecuador ügyre reagálnék a vita háttere nagyon bonyolult, az egy Texaco projekt volt eredetileg Ecuadorban, a helyi lakók hosszú távú környezetvédelmi károk miatt pereltek. Az egyik világos ügy az, hogy ez csak nem tökéletes példája annak, hogy egy vitarendezési ügy hogy bonyolódik össze a helyi igazságszolgáltatási rendszerrel, és teremt meglehetősen nagy feszültséget Erről mindannyiunknak gondolkodnunk kell, nem hiszem, hogy eh, a Chevron Ecuador ügyében ezt most meg tudjuk oldani, de jelentős, eh, igen jelentős ügy ez. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Juditnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Igazán nem kérdéseket kaptam, de néhány megjegyzést eh, úgy éreztem, hogy talál, rávonatkoztak a felszállásomra. No, sem az USA, sem Kanada, sem e, az Európai Unió nem rendelkezik a tökéletes legjobb gyakorlattal. Arról beszélünk. E, elnök, nincsen tökéleteségében a világban. E, világos, de megpróbáljuk a legfontosabb elemeket megtalálni. És az a hivatkozás, hogy van szankciós lehetőség, önmagában ez nagyon fontos. De hát mi lesz például a koreai első fenntartható fejlődés vonatkozó cikkei tesztje? Hát ugye itt a példa, megvonták a koreai pedagógusok önszervezkedési jogát. Ez lesz az első próbája annak, hogy, hogy ezen jogok mennyire kötelezőek, mennyire végrehajthatóak mennyire veszik komolyan őket. A második kérdés, ugye említette a Kolumbia-Peru esetében az emberi jogi cikkeit. Ez egy nagyon bonyolult cikkely, nagyon nehéz maga az eljárás, amelyel ezt érvényesíteni lehet egyszerűen az akadályok, amelyeket le kell küzdeni, ahhoz, hogy a kereskedelmi, kereskedelmet felfüggesszük, az emberi jogokra való hivatkozása, nos, hát itt igen magas a küszöb. Ha megnézzük az USA-t, most született, most hallottunk híreket arról, hogy az USA kongresszusa kiadott egy jelentést Kolumbiával kapcsolatban, hogy, hogy való kudarcot ez a megállapodás rögtön a megkötése, a megkötésének első pillanatától kezdve. Tehát olyan országok esetében, ahol konkrét problémák vannak, Guatemala, Kolumbia, Peru, bizonyos mértékig Korea, ott bizony elég nehéz koordinálni, amikor, külön, amikor közös szabadkereskedelmi megállapodások vannak több országgal. A kongressz, kongresszusnak van a saját bizottsága a Kolumbia-Peru ügyében. A helyzet azt mondják nem javul Kolumbiában, és biztosítanunk kell azt, hogy ha megközelítésünket szeretnénk hitelesé tenni, akkor biztosítanunk kell azt, hogy ezek a monitoring és eh, végrehajtási testületek jobban eh, összefognak, és közös erőfeszítéssel megpróbálják helyben javítani a helyzetet. Mert hogy őszinte legyek, e, ez egy eh, akadémiai jogi vita, mi az, ami kötelező és vagy végrehajtható, vagy csak az egyik, vagy csak a másik. Valójában én olyan embereket képviselek, akik az alapvető emberi munkajogait szeretnék érvényre juttatni. Engem ez érdekel, e, úgy gondolom, hogy ezt kell biztosítanunk. Elnök, a jogi e, végrehajtásban a szankciók e, fenyegetése legalább olyan fontos, ugyanilyen fontos, mint maga a, fenyeget, mint maga a szankció. A Business Europe-nak adom meg a szót. Köszönöm, két ügy. Először is ugye a befektetők és az állam közötti viták rendezéséről szólt, a másik pedig a két oldalú megállapodásokról. Szeretném világosá tenni, hogy eh, kompenzációkról beszélünk, eh, ez kicsit más, mint a két oldalon megállapodások kérdése, ahol a kisárdításról van szó, és ennek megvan a maga jó oka is. Például lehet, hogy a beruházó nem akar adott bírósághoz fordulni, mert nem látja biztosítottnak a pártatlanságot a helyi bíróságok esetében, vagy van, hogy nem is engedik meg, hogy ide forduljon. Tehát úgy gondolom, hogy a szabályozási autonómia fontos ügy, világosság kell tenni, hogy minek mi a célja. A második ügy az, hogy a társadalmi felelősségbiztosítás, a vállalati társadalmi felelősségbiztosítás kötelezővé kellene tudni úgy tenni, úgy gondoljuk, hogy ennek önkéntesnek kellene maradnia, mert hogyha kötelezővé tesszük, akkor azt is el kell gondolnunk, hogy eh, mit tesznek a cégek, mit képesek a cégek megtenni, egy kereskedelmi partner valóban képes-e eh, törvényként eh, végrehajtani az kötelezettségeket. Úgy gondoljuk, hogy az önkéntesség az sokkal hatékonyabb. Nagyon sok KKV van, akik szeretnének nemzetközi szinten játszani, és nekik is sok lehetőségük van ennek alkalmazásában önkéntes alapon. Could I submit the commission? Bizottság. Nos, egy következetességi próbát szeretnék tenni. A GSP-ben ugyanazt a munkajogi sztenderdet alkalmazzuk de ott viszont ezek végrehajthatók. Miért? A bilaterális megállapodásoknál nincs végrehajthatóság, hogyha nem tartják be a sztenderdeket? Tehát, hogyha egy cég, amely használt haszonot húz a kereskedelmi preferenciákból, és az megszegi a, a munkasztenderdeknek a, az előírásait, akkor szankcionálják. De hogyha szabadkereskedelmi megállapodás mellett döntenek, akkor ettől a felelősségtől mentesülnek. Nem lehet, hogy a bilaterális megalapodások helyett ez miatt az adott cégek, adott államok inkább a szabadkereskedelmi megalapodást választják. Uh, thank you, professor. Professor, Moreira professzor. Mielőtt a, az ön által feltett igen nehéz kérdésre válaszolnak, az előbb ö, több kérdésre reagálnak a beruházásokkal kapcsolatos vitarendezés kapcsán. Tudom, hogy már részletes vita folyt a témáról. Ez egy horizontális fejezet, amely mind a minden egyes további fejezetre vonatkozik, ideértve a beruházási fejezetet is. És hogyha a környezet kérdését nem is mondják ki expressis verbis, akkor is ez implicit módon benne van. A vállalatok szociális felelőssége. Meg kell vizsgálnunk, hogy miről is beszélünk a C és R betűszóval jelzett kérdésben. A cégeknek a felelőssége elsősorban az, hogy a nemzeti jogot tartsa tiszteletbe. Ez minden esetben kötelező és, és kötelező hatályú. Tehát a cégek maguk döntik el, hogy vállalnak-e extra ráfordítást, erre ösztönözzük őket, hogy nézzék meg például az OECD-ben az üzleti etika e, elveit, és arra ösztönözzük a cégeket, hogy több erőfeszítést tegyenek önkétes alapon, abba az irányba, hogy számos kötelezettséget betartsanak. A CSR az a terület, amelyre egyre nagyobb figyelmet fordítunk a megállapodásainkban. Hogyha elolvassák a szingapúri megállapodást, látják, ott a, a vállalati szociális felelősségről egy külön fejezet szól. Elnök, kérem fogja rövidebbre mert nem akarom, hogy azzal vádoljanak, hogy preferenciákat adok a bizottságnak. A civil társadalom gyengítésével kapcsolatban azt mondanám, hogy az utóbbi szerződések alapján a civil társadalom résztvétele sokkal nagyobb hangsúlyt kap, különféle részvételi lehetőségeket látunk, fórumok alakulnak, amikor e, a kérdés két hazai szakértő testület e, között e, kerül megtárgyalásra, az nem annyira jó, hiszen sokkal számonkérhetőbb a dolog, hogyha a nyílt civil társadalom is bevon, be vannak vonva. És köszönöm szépen Moreira professzor észrevételét az ILO-ra történt hivatkozással. Az ILO jelentés nagyon jó, E, azonban a promócionális hozzáállás e, nem e, eléggé támogatja alá a kötelező jelleget. Az ituk észrevételére reagálnék, hogy jobban kell együttműködnünk az USA-val és más államokkal harmadik országok vonatkozásában. Tökéletesen egyetértek ezzel. Ebben az irányban mennek a tárgyalások. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy nekünk is jobban oda kell figyelnünk, hogy hogyan dolgozunk a harmadik országokkal. Például Banglades egy kiváló példa erre. Utoljára, de nem utolsó sorban, a GSP-vel kapcsolatban. Itt eltérés van egy olyan jogi eszköz, amely ugye fejlesztési eszköz. Itt bizonyos ösztönzőket adunk egyes országoknak, tehát itt különleges elbánást ígérünk. Ez olyasmi, amit visszavonhatunk. Ez nem azonos a kereskedelmi szankciókkal olyan megállapodásnál, ahol reciprocitás van. A két dolog eltérő természetű, úgyhogy ezt az összehasonlítást nem tudom megtenni. De amint tudják, rövidesen napirendre kerül a GSP kérdése, maradjunk ennyiben. Egyébként van összehasonlítási lehetőség, ugyanazon országoknál tulajdonképpen a, mazsolázgathatnak az érintett országok, hogy bilaterális alapon szerződnek, e, vagy a szabadkereskedelmi megállapodást e, választják. De e, egyet értek önnel, az ILO tanulmány megállapításai nem helytállóak. Az ILO tanulmányban nem szerepel ez a bizonyos kötelező hatály. Ezzel mindenkinek megköszönöm a hozzájárulását, remek eszmecsere volt, nagyon jó kérdéseket hallottunk, nagyon érdekes témákról beszéltünk. Még egyszer, nagyon szépen köszönöm mindenkinek. A napirend következő pontja immár a zárt ülés alá tartozik, úgyhogy kérem, hogy szíveskedjen távozni mindenki, aki nem illetékes arra, hogy ezen az ártülésen részt vegyen.